theory for Turkey? Um, so, um, let's... Uh... Akkor kezdjük el. Lehúzzuk az időt. Az első napi rendi pontunk tájékoztató, az AFET ankarai törökországi kiküldetése március 16-18. Preda úr, legyen szíves. És aztán még egy beszámolót hallunk. Preda úr. Három ilyen tájékoztató lesz. Egy óra alatt le kell tudnunk őket, úgyhogy 20-20 percet kap minden téma. Tessék, Preda úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány apró megjegyzésem lenne az AFET látogatásával kapcsolatban. Elmer Brock vezette a delegációt, az elnökünk nincs itt most, és azt kérte tőlem, Does it work? Do you have the translation? Okay. Do you have the translation? Sorry. Sorry, Mr. Preda. Is it fine? Fine, it's good? Okay. Euh, donc, euh, la délégation euh, Nos tehát, ez a küldöttség a négy legnagyobb frakció tagjait foglalta magába. A néppárt, a szocialisták, az EKR és a liberálisok voltak ott. Összességében nyolc tagot számlált a küldöttség. Necsmi Ali volt ott a liberálisok részéről, Aminia Debasir az EKR részéről, szocialisták, Piri, López Aguilar, Piri pedig török, ö, a Törökországért felelős jelentéstevő, Néppártból Brokkur és én, illetve Zomer asszony, árnyak jelentéstevő, és Manolis Kefaljulenis, aki a delegációnak a társ elnöke, illetve a parlamenti török európai parlamenti vegyes bizottságnak a társelnöke. A találkozókra kedden és szerdán került sor, nagyon sűrű napok voltak ezek. Különböző üléseken vettünk részt, több miniszter is ott volt, gazdasági miniszter, igazságügyminiszter, európai ügyek minisztere, aki egyébként a tárgyaló delegáció vezetője, aztán fogadott minket Dafodoglu miniszterelnök, illetve Erdogan elnök, és ezen kívül találkoztunk a politikai pártok, parlamenti politikai pártok képviselőivel, frakciók képviselőivel. És természetesen volt lehetőségünk arra is, Emellett lehetőségünk volt a, de, az európai delegáció égisze alatt, vagy küldött képviselet ég, égisze alatt lehetőségünk volt találkozni a művészeti élet, újságírók, szövetkezetek, szövetségek képviselőivel, és nagyon élénk vitát folytattunk a különböző témákkal kapcsolatban. Különböző kérdéseket felvetettünk fel, Például a tárgyalási fejezetekről beszéltünk, és a tárgyalások alakulásával kapcsolatos álláspontunkat bemutattuk, és a török delegáció tagjaival lehetőségünk volt, megnézzük, lehetőségünk volt megnézni, hogy milyen fejezetek kérdésesek, mint például a 31-es, a 24-es, a 31-es a biztonsági kérdésekkel foglalkozik a másik. Második vitapont, ami nagyon érdekes volt, a TTIP tárgyalásokra vonatkozott. Itt ezzel kapcsolatban a török fél egy nem igazán volt elégedett az, amiatt, mert nem voltak aktuális információjuk a tárgyalásokról. Másnap számos tárgyaló partnerünk miniszteri szinten, illetve párt szinten a Vám Unió mellett állt, szállt sikra amely már elég régre, rég múltra mutat vissza. Harmadik fontos pont az energia kérdése. Itt a Nabucco vezeték kudarca merült fel, ami nagy hát, gondot okoz Törökországnak, vagy elégedetlenséget okoz Törökországnak, illetve felmerültek egyéb energiaprojektek, negyedik amelyekben még további, ezeken a területeken további előrelépést várunk. A negyedik pont Örményországgal való kapcsolat. A 2015-ös év egy nagyon speciális év, ugye? Az örmény és a török nép történelme szempontjából. Szeretném hangsúlyozni, hogy minden tárgyaló partnerrel felvetettük ezt a kérdést, mind Törökországban, mind Örményországban fontosnak tartjuk ezt a kérdést napirenden tartani. Biztos vagyok benne, hogy áprilisban lesz rá lehetőség arra, hogy ezen kérdésbe, ezt a kérdést méltó módon meg tudjuk tárgyalni. Aztán a következő pont Oroszországra vonatkozott, a szankciók helyzete, értékelése. A török fél azt mondta, hogy vagy egyes török tárgyalók azt mondták, hogy ők szerették volna, hogyha konzultálunk velük a szankciók bevezetése előtt. A hatodik pont Ciprus. Ez nagyon vitatott téma, sokat beszélünk róla itt a parlamentben is, úgyhogy nem kell itt most bemondanom, e, elmondanom, hogy a különböző frakcióknak mi az álláspontja ezzel kapcsolatban, és Ankarának mi az álláspontja ezzel kapcsolatban. A politikai rendszer kérdése és a lehetséges változások kérdése a választások után, esetleg népszavazással vagy parlamenti módon felvető, felvetődött. Egy konkrét pont a választások kérdése, ami szintén napirendi pont volt, és a legmagasabb választási küszöb, ami az európai országokban a legmagasabb értéknek számít, 10 százalék, ahhoz, hogy parlamentbe jusson valamelyik párt, ez napi rendi pont volt, illetve a kurdok képviselete a parlamentben. Nyilván tudják, a kurd párt, kurd párt úgy döntött, Eh, hogy eh, kb. 8 eh, százalékot érnek el jelen pillanatban, tehát felmerül annak a veszélye, hogy nem érik el a küszöböt. Az utolsó pont pedig, ami a sajtószabadságot illeti, és általában a szólásszabadságot, Többször is említettük a különböző weboldalak lezárását, bezárását. Több tízezer weboldalt zártak be. Ez itt nagyon élénk vita volt, amelyen ezt felvetettük, a szólásszabadság kérdését, az újságírók helyzetét Törökországban természetesen, és itt most át is fogom adni a szót a kollégának. Mindez a Katipirin kollégánk Törökországról szóló jelentésének keretén belül folyt, és hogyha az elnök úr megengedi, akkor neki át is adnám a szót. Köszönöm szépen, Péri asszony, tessék. Köszönöm, Köszönöm elnök úr. Köszönöm, kedves kollégák. Persze nem szeretném megismételni mindazt, ami már elhangzott, talán néhány elemre kiegészítést mondhatnék. A, nagyon fontosnak tartom a, parla, a parlament szempontjából azt, hogy mindaz, ami a jogállamisággal és az alapvető jogokkal kapcsolatos, arra figyeljünk. A parlament egy állásfoglalást fogadott el januárban a szólásszabadságról a decemberi eseményeket követően. egy új vita az elmúlt hetekben a Törökorsz- Törökországban az ellentmondásos biztonsági csomag miatt erről a parlament még vitázik. A cikkek felét már elfogadták. Az egységes ellenzék és a civil társadalmi szervezetek is felvetették azt, hogy ezzel a biztonság csomaggal jelentős hatalmat kap a rendőrség, és a bírói kart megkerülhetik. Ez természetesen részünkről problémásnak tekinthető, felvetettük a török félnél meg, megerősítettük azt is, hogy a parlament az elmúlt öt évben konstruktívan, folyamatosan mondta, és én szerintem továbbra is mondani fogjuk, ez volt a delegáció gondolata is. Tehát az, hogy intenzívebb párbeszédre van szükség ezekről a kérdésekről, az emberi jogokról, alapvető szabadságjogokról, és nagyon fontos lenne, hogyha a 23-as és 24-es fejezet tehát ezt követően lehetne csak megnyitni. Struktúráltabb, magas szintű párbeszéd indult el januárban. Láttuk, hogy a külügyek terén Törökország és az Európai Unió a déli szomszédság, Szíria, keleti kapcsolatokra tekintettel úgy gondolom, hogy a külügyekben is struktúráltabb párbeszédre lenne a két partner között. Ugyanez vonatkozik a gazdaságra is. Az egyik közvetítőnk példaként megkérdezte, hogy milyen struktúrált párbeszéd folyik egyáltalán gazdaságról. Azt mondta, hogy évente egyszer az ECOFIN ülés után ebédnél Törökország, mint a többi ország, jelölt ország és 10 perces beszámolót tarthat, és ez a struktúrált párbeszéd. Nyilvánvalóan tudjuk, a mi érdekünk is lenne, hiszen a kereskedelmi volumen Eh, óriási, az Európai Unió adja a közvetlen beruházások 70%-át, tehát nagyon fontos lenne, hogy legyen párbeszéd. A Vám Unió eh, javítása, magasabb szintre emelése. A TTIP, aminek óriási hatása lehetne akkor, amikor az Európai Unió aláírja az Egyesült Államokkal a megállapodást. Ez is valami olyasmi volt, amiről muszáj volt tárgyalni. Energia és vízumliberalizálás. A kurd kérdés. A rendezés. A rendezési folyamattal kapcsolatban el is, belátható, hogy bár néha nem elég gyors sokak szempontjából, vagy sokunk számára, mégis a folyamat elindítása az, ami ösztönzésünkre indult, így kaptak több jogot a kurd nemzetiségek, kisebbségek. A kurd fél a HDP először, amikor úgy dönt, hogy a választásokon június 7-én majd indul, Nos, nyilvánvalóan vannak spekulációk, hogy a 10%-os küszöböt elérik-e vagy sem. Az, hogy a béke folyamatot ez hogyan befolyásolja, ha, akárha meglépik a küszöböt, akárha nem, az kérdés az ott tartózkodásunk idején a HDP Demir, társelnöke Demirtás úr egyértelműen kijelentette, hogy nem hajlandó támogatni az AKP-t akkor, hogyha nem kap abszolút többséget. Tehát nem hajlandó ezt a fajta támogatást megadni a szuperelnökség meghozatalához azért, hogy a parlamenti rendszerből elnök, elnöki rendszerre térjenek át, ami segíthetné a béke folyamat előrelépését. Nos, ez az, amit legutoljára alaposan tárgyal, vitatnak. Nagyon sok egyéb kérdés volt, amiről tárgyaltunk, amire talán nem mutatnak rá eléggé gyakran az EU-ban. A humanitárius segítségnyújtás amit Törökország mintegy két millió szír menekültnek nyújt Törökország területén. Az Európai Uniónak meg kellene néznie, hogy hogyan tudná ezt hozzájárulni, szolidaritást mutatni. Utolsó pontként, ugye, nagyon jó, hogy az ilyen delegációnál az, hogy nem csak, hogy mi tudunk személyesen beszámolni arról, hogy milyen fenntartásaink vannak, hanem a török fél is megteheti ezt. Talán érdekli önöket, hogy mi az, ami aggasztja a, az ottani tárgyaló feleinket. Hallottunk, és évek óta halljuk, hogy véleményük szerint a csatlakozási tárgyalások tisztességtelenek. Úgy látják, hogy nem érdem alapú, hanem sokkal inkább politikai alapú. Ahogy kollégám is említette, nagy fenntartások vannak az örmény kérdésre vonatkozó állásfoglalás miatt, amiről április 1-én szavazunk. És végül ami úgy gondolom, hogy új jelenség, az iszlamofóbia. Kaptunk például részletes, rendkívül részletes megfogalmazást arról, hogy milyen fenntartásai vannak a török félnek, hogy nézzük meg, hogy mi történik a muzulmán közösségekkel Európában az ő diszkriminációjuk hogyan alakult. Szerettem volna csak elmondani, hogy ezek is olyan kérdés, ezek azok a kérdések, amelyeket tehát a török fél mondott el számunkra, nem igazán csak a csatlakozáshoz kapcsolódik, sokkal általában EU-Törökország kapcsolatokról. Köszönöm. Very much. Köszönöm szépen. Tanok úr. Köszönöm szépen ezt az ismertetőt, lenne néhány kérdésem. Nem tudom, hogy a kollégák, akik Ankarában jártak, tudnak-e válaszolni, vagy fölvetették-e két oldalú tárgyalásokon ezeket. Az egyik dolog, ami zavarba ejtő nemzetközi szinten, az az, hogy Ankara és az ISIS között mi a helyzet, miután a török diplomatát szabadon engedték. Amikor a török hadsereg nem réken kimentették a diplomatát, akkor az ISIS területére úgy hatoltak be, hogy nem volt tűzpárbaj. Tehát mit folyik ott pontosan? Mert a török kormány nagyon hallgat erről, és nemzetbiztonságra hivatkozva nem ad ki adatokat. Ciprust illetően mi a helyzet a kizárólagos gazdasági zónával, és az, hogy Törökország elismerje Ciprust, illetve hogy a tengervízeken feltárásokat végezhetnek el. Ezen kívül az, hogy az orosz szankciókat a törökök nem értek el, nem lep meg, mert Putyin és Erdogán nagyon nagy barátok most, és a demokráciát, a szólásszabadságot és a jogállamiságot illetően ugyanaz a nézetük. De ami meglepő, hogy Törökország mindig azt mondta, hogy Örményországgal a határát zárva tartja. Most pedig úgy látszik, hogy a tatár török muzulmán közösséggel a Krímfélszigete semmilyen szolidaritást nem vállalnak. Ott nem érvényes ez a szolidaritás. Úgyhogy ami az örmény népírtás századik évfordulójára való megemlékezést illeti, az Egyesült Királyságban nem sokára megrendezésre kerül, úgyhogy szeretném tudni előtte, hogy Törökország, Örményország felé való hozzáállása miért teljesen más, mint a tatárok felé való hozzáállása. Aztán a terrorizmussal kapcsolatos álláspontot illetően hogy mi történik Törökország hozzáállásával, Ocsalának mi a véleménye a terrorista cellák felmerülését, illetve az ISIS embereivel kapcsolatban. Köszönöm, Luna csak asszony. Köszönöm szépen. És az IS-szel kapcsolatban én is szerettem volna rákérdezni, hogy fölmerült -e ez a kérdés a tárgyalásokon. Ha rosszul hallottam, vagy nem hallottam, elnézést, de az újságírók szövetségével találkoztak és emberjogi szervezetekkel, mert modern Törökországban az az egyik legnagyobb fenyegetettség, hogy Erdogán elnök hogyan becsüli alá a nők szerepét, hogy mennyire csak a család fenntartása szerepük, és így tovább, illetve az újságírók börtönbevetése. Köszönöm elnök mikrofon nélkül. Van Balen úr, köszönöm szépen az Alde nevében. Szeretnék rákérdezni, hogy mi a helyzet, mert akik találkoztak török képviselőkkel, azok azt látják, hogy a tárgyalásokon egyre csökken az érdeklődés az EU-s tagságot, illetve pontosan azért, mert Törökországban elnyomják például a szólószabadságot. Tehát mik a perspektívai Törökországnak? Elnök, köszönöm. Akkor van néhány kérdésünk, úgyhogy rövid válaszokat szeretnék ezekre a kérdésekre. Preda úr kezdi, aztán Katibiri folytatja. Köszönöm. No. Köszönöm szépen a Lunacek asszony kérdésével kapcsolatban. Válaszolnék először, az ő frakciója nem vette részt a küldöttségben, és ezért fontosnak tartom, hogy megválaszoljam a kérdést. A, kép, a liberálisok és az EKR több információt kap, hiszen ott voltak a küldötteik. Ami ezeket az egyesületeket illeti, a nőjogi egyesületekkel sajnos nem eh, találkoztunk. Eh, sajnos nem tudtunk részt venni a fő ombudsmannal eh, való találkozón, sajnos nem került erre sor, ennek nem, nincs politikai, nem politikai jelentősége volt, hanem egyszerűen nem sikerült a napirendünkbe beilleszteni már, ami pedig a nőjogi témákat eh, illeti, a nőjogi kérdéseket eh, mindig felvetettük, az egyéb viták során a politikusok és az újságírók nagyon-nagyon élénk vitát folytattak. Az újságírók persze szemükre vetették a politikusoknak, hogy milyen túl, milyen nagy korlátozásokat alkalmaznak, a szólásszabadságot limitálják, az AKP-val kapcsolatban is felmerült ez a kérdés, és több szám adatot is mutattak annak illusztrálására, hogy a szólásszabadság megvalósul az országban, ami a többi pártot illeti, tehát nem az AKP, hanem az egyéb pártot illeti, ez egy rendkívül érzékeny kérdés. Van Ballen úr Lehet, hogy neki kellett volna előbb válaszolnom, mert ő tette fel az első kérdést, de ami a hangvételét illeti a tárgyalásoknak, a tárgyaló felek, a tárgyaló partnereink nagyon pozitívak voltak. Azt hiszem, hogy idézhetek közvéleménykutatási eredményeket, amelyek nagy meglepetéssel szolgálnak a tárgyalásokat támogatják, és az Európai Unióval való párbeszéd mellett szállnak síkra. A bevezetőmben is már említettem, hogy melyek azok a lehetséges tárgyalási fejezetek, amelyeket meg kell nyitni. Az általános elképzelés ezzel kapcsolatban, hogy igenis új fejezeteket meg kell nyitni. Amit Tanok úr kérdését illeti PKK, ISIS kérdése, a ciprusi konfliktus kérdése, nem tudom, hogy a kollégám tud-e részletekkel szolgálni. A parlamenti álláspontot képviseltük, amikor az állásfoglalást azokat az állásfoglalásokat, amelyeket elfogadtunk 2009-2014-es mandátumban. 2014. júliusa óta már három eh, állásfoglalást fogadtunk el Törökországgal kapcsolatban. Meggyőződésem, hogy Kati Piri további információt, eh, információval tud szolgálni. Köszönöm szépen, Piri asszony. Köszönöm szépen. Ami Ciprust illeti, és a kizárólagos kereskedelmi zónát az AFET mellett, illetve közvetlenül utánunk a parlamenti közös bizottság is gyűlést tartott. Fölvetettük mi is ezt a kérdést, és természetesen a megosztott Ciprus két oldalát szeretnénk egy asztalhoz ültetni. Lehet, hogy áprilisban ez lehetségesé válik. amikor Törökország azt hiszem április 6 vagy 7-én újra asztalhoz hajlandó ülni, és ugyanakkor a tengeri feltárások is véget érnek, ezek Ciprus déli részéhez közel kerülnek lefolytatásra, úgyhogy reméljük, hogy utána a két oldal újra egy asztalhoz ül. Ami az orosz szankciókat illeti, természetesen, hogy felvetettük ezt a kérdést, mert egyértelművé tettük, hogy a tagjelölt országok a közös külpolitikánkban kell, hogy osztozzanak. A török oldalt illetően ugyan egyetértek, hogy aktívabb részvételt tartanak kívánatosnak, hogy jobban támogassanak minket, de azért azt elmondanám, hogy Erdogan elnök ellátogatott pénteken Ukrajnába, és egy közleményt tett e, nyilvánossá a krími tatárokat illetően. Úgyhogy támogatta Ukrajna szuverenitását. És ugyanakkor az ENSZ-ben szavazás történt, arról, hogy a Krímfélsziget illegális anektálását illetően hogyan szavazzanak. Törökország az EU-val együtt szavazott az ENSZ-ben. De még itt van tennivaló, ami Örményországot illeti. Tudjuk, hogy mik voltak a török oldal fenntartása, és mik voltak a miénk, de amit fontos megegyezni, az, hogy itt mi gyorsabb eljárás szeretnénk látni, de azért az elmúlt évek során Törökország történetében először lépések történtek arra, hogy egyetem megvitassák azt, és szemináriumokat szervezzenek, ahova meghívnak történészeket és egyéb szakértőket, hogy megvitassák az örmény kérdést. Aztán, ami még soha nem történt meg, hogy az elnök és a miniszterelnök is reagál ezekre a kérdésekre. Aztán a PKK-t illetően, hogy levegyük a PKK-t az EU terrorista listájáról. ebben nem mentünk bele, mert azt hiszem, hogy itt a többség amúgy is egyetért, és a török oldal sem vetette fel ezt a kérdést. Szerintem nagyon fontos a megoldást támogatni. A PKK tavasztal majd tárgyalásokat folytat arról, hogy fegyverletétel történjen. Majd akkor visszatérünk erre, jelenleg azonban szerintem erről a kérdésről nem nagyon vitázunk sem az EU-ban, sem Törökországban. Luna csak asszony. Persze találkoztunk újságírókkal, az ombudsmannal is volt két oldalú találkozónk, és tudom, hogy a parlamenti közösülésen az AFET látogatása után a női szervezeteket is meghallgatták, a sajtószabadság megkurtításáról is esett szó, elég nagy volt a vita, három újságírót illetően, az egyik egy kormányperti, a másik az ürjettől, és egy harmadik újságírót is illetően meghallgatták őket, tehát ők külön-külön olvasótábort képviseltek, úgyhogy elég nagy rátekintést kaptunk arra, hogy mi a helyzet jelenleg Törökországban, és felvetettük az aggodalmakat. Van Bálen úr? a török-EU kapcsolatok. Lehet, hogy megtöbbenti önöket, de én most, hogy láttam a magas szintű programokat, és meghallgattuk a kormányképviselőket és az ellenzéket, gyakorlatilag mindenki ugyanazt mondta. Az EU csatlakozási folyamat mindenki számára abszolút prioritást élvez. Amikor magas szintű strukturális párbeszédről volt szó, akkor ők mindig ragaszkodtak hozzá, hogy ez csak párhuzamosan folythatna az EU-s tárgyalásokkal. Aztán a török populáció 54%-a tehát a többség támogatja az EU-s tárgyásokat, és a fiatalok körében ez az arány kétharmadra nő. De amikor feltesszük azt a kérdést, hogy Törökország valaha tagja lesz az EU-nak szerintük, elég szkeptikusak. Szerintük nem érték alapon folyik az elbírálás, úgyhogy szerintem minden kérdésre válaszoltunk. Köszönöm. Köszönöm, még ketten szeretnének kérdést feltenni. Euh, Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni a delegációnak a fellépésért, és Préda úr és más küldöteink is biztos vagyok benne, hogy a lehető legjobb kérdéseket tették fel eh, Törökország és, Magyar és eh, az Európai Unió közötti kapcsolatokat illetően, és érzékeny kérdéseket tettek fel. Ami engem nagyon érdekelne, sokkal inkább, mint az, hogy mit lehetett volna még föltenni milyen kérdéseket, az az, hogy mi volt a válasz, mi voltak a, mik voltak a reakciók. Gondolom, hogy a legjobb kérdéseket tették fel, ami a víziónkat illeti, de mi a helyzet az önök tárgyaló partnereinek az elképzeléseivel? Mit válaszoltak? Mi volt a reakció? Például az újságírók részéről. Most lehet, hogy most nincs erre elég időnk, de mindenképpen fontos lenne jobban megérteni azt, hogy hogyan látják Törökországban a felelősök, a döntéshozók ezeket a kérdéseket, mert ez gazdagítaná a, azokat a lehetőségeket, amelyeket végig kell gondolnunk, hogyha döntést akarunk hozni. Köszönöm szépen, Básir úr! Elnök úr, én is tagja voltam a küldöttségnek, úgyhogy szeretnék felolvasni egy kis állásfoglalást. Annak ellenére, hogy voltak bizonyos véleménykülönbségek, az Európai Unió több évtizedre visszatekintő kapcsolatokat ápol Törökországgal, és ez több millió polgár előnyére van így. Öm, a Boszporusz mindkét oldalán. Törökország fontos import és export partnere az Európai Uniónak, és az elmúlt tíz évben olyan gazdasági növekedésen ment keresztül, amelyet a legtöbb, amelyről a legtöbb európai ország sajnos csak álmodhat. Mindemellett egyesek mégis a negatív aspektusokra szeretnek koncentrálni, és nem eléggé fordulnak a pozitív aspektusok felé. Törökországnak biztosítania kell, hogy a fékek és ellensúlyok rendszere megvalósul, és a szólásszabadság valódi védelemben részesül. Mindemellett fel kell mutatnunk azt, hogy mely területeken sikerült előrelépést elérni Fontos lépések születtek a kurdokkal való megbékélés területén. Törökország két millió szíriai menekültet fogad, még az ENSZ menekültügyi ügynöksége is üdvözli a török menedékjogi eh, politikát, és ezzel elismeri azt, hogy Törökország az emberi jogi és a humanitárius eh, elvárásoknak megfelelnek, és emellett elkötelezik magukat. Sajnos nem ez szerepel az újságok első oldalán. A gazdasági szempontból nagyon nagy eh, lehetőségek vannak Törökország digitális gazdaságában. Kb. 50 millió internet használó van az országban, és 32 millióan használják a Facebookot, ez világszerte vezető. Az e-commerce fejlődésé előtt nagy lehetőségek vannak, emellett ki kellene használni ezeket a digitális lehetőségeket. Hogyha Törökországgal a stratégiai partnerségünket mélyíteni szeretnénk, akkor a pozitív aspektusokra kell koncentrálnunk. A gazdasági növekedés és az erős gazdasági kapcsolatok Dublintól Ankaráig a valóban a fellendülés, felvirágzás lehetőségét hozzák. Köszönöm szépen, Kásztádó úr, mondja az elnök, és lezárom a hozzászólók listáját. Eh, please, please, don't... Kérem, ne kezdjenek itt kétoldalú dolgokat bevinni a vitába. Majd lesz lehetősége amúgy is, Kasztálda úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdésem lenne a, az energiapolitikával kapcsolatban a kollégák felé. Több információra lenne szükség a török áramlattal kapcsolatban, ez a dél, ami a déli áramlatot váltaná ki. És a Nabucco bizonyos szakaszaival kombinálná Szeretném tudni, hogy a mostani vitán a török partnerekkel folytatott beszélgetések során ezt érintették-e, és ha igen, akkor hogyan reagáltak rá? Hiszen úgy tűnik, hogy ez nagyon fontos elem. Görögország, Macedónia és Szerbia or, ö, lenne az a terület, amin ennek a, a vezetéknek mennie kéne, és a kérdésem, hogy hogyan reagált a török fél. Jó. Akkor akkor azt kérem, hogy válaszoljanak a kérdésekre, vagy ön, vagy Kati. Piri asszony. Jó. Természetesen nagyon szívesen beszélgetek el, kvázi bilaterális alapon is önnel arról, hogy mi volt a tárgyalások tartalma. Az újságíróknál az öncenzúra az, amit gyakrabban alkalmaznak az újságírók egyes témával kapcsolatban, ami akár cenzúráig is eh, elmehet. Az egyik kérdés, amit mi vetettünk fel, az az volt, hogy eh, mi van akkor, amikor eh, bántalmazásokkal vagy inzultálásokkal van sor van szó. Amikor kormányképviselőket inzultáltak például a közösségi oldalakon keresztül, és a kormány reakciója az volt egyértelmű. Hát, hogy sajnos politikusként szinte naponta inzultálnak minket, megsértenek, de hát ez a munkánk része, és a szabad demokrácia része ami néha azt is jelenti, hogy bántó dolgokat is mondanak az emberek. Addig, amíg az nem büntetendő, addig ez része ennek biztonsági csomag. Akkor, amikor felvetettük ezeket a kérdéseket, most úgy gondolom, hogy az egyik válasz, amit újra meg újra megismételt a kormány, az az volt, hogy egyértelműen megnéztük a rendelkezéseket, és egyetlen egy olyan sem volt, ami nem lett volna meg valamelyik EU országban is. Amikor mi felvetettünk, azonban az az volt, hogy különösen az ilyen nagy biztonsági csomagokkal kapcsolatban meg kell, hogy értsük, hogy Törökország az ő történelmük a terrorizmussal kapcsolatban, a 40 ezer halott, nyilvánvalóan problematikus a biztonság, de az alapvető jogok és értékek tiszteletben tartása is fontos. Ezekkel a nagy jogalkotási csomagokkal hasznos lenne, hogyha konzultáció is adódhatna majd például az Európa Tanács Velencei Bizottságával, az Európai Bizottsággal, és akkor mi is hozzájárulhatnánk a saját európai tapasztalatunk alapján az előrelépéshez. Kostáldó úr, energia és a török áram. Valóban beszéltünk több kormányképviselővel erről. Nagyon fontos szerintem az is, és ezt elfelejtettük el említeni az elején, hogy a látogatásunk épp egybeesett a bizottság alelnökének Sefkovics úrnak a látogatásával, aki pont emiatt járt Törökországban, hogy elindítsa ezt a magas szintű energia párbeszédet az Európai Unió és Törökország között. Ennyi a válaszom, azt hiszem. You wanted to say something, Mr. President. Ön is szerette volna még Breda úr mondani, van ne? Point. Igen, két dolgot. A török fél által kifejezésre juttatott vélemények skálája elég szés, széles. Ugye elég sok féle véleményt hallottuk, és gyakran még ott is, a, a mi kritikánknál is erősebb vélemények fogalmazódnak meg egymással szemben. A másodszor pedig nagyon fontos a szoros együttműködés Törökországgal, ebben a nagyon érzékeny kérdésben, az Oroszországgal való kapcsolat kérdésében és a közel-kelet kérdésében. Még valaki azt is mondta, hogy ma még nagyobb szükség van mm, szorosabb kapcsolatot kiépíteni Törökországgal, mint a hidegháború idején volt. Ami a többit illeti, a részleteket illeti, biztos vagyok benne, hogy a kollégáimat is ajánlhatom, rendelkezésükre, rendelkezésükre állunk további részletekkel. Köszönöm szépen! Akkor ezt most szeretném lezárni, mert már nagyon-nagyon késésben vagyunk, és rátérnénk a következő eh, témára az Irak Erdbilbe tett látogatástról szóló beszámolóra. Tessék, 5 percre adom meg a szót. Köszönöm szépen. A delegáció két tagból állt, Aguilar kollega és én mentünk Erdbilbe, a többi kollega sajnos nem tudott eljönni, Kurdisztánba mentünk, tehát ez alatt az idő alatt a mind, szinte minden vezető, politikai vezetővel tudtunk beszélni, az NGO-kkal. Egy olyan területre látogattunk, amelyet a válság nagyon érintett, súlyosan érintett, és egy menekültábort is felkerestünk. Röviden szeretnék beszámolni, elnök úr. Négy területre szeretnék kitérni. Az egyik a Dás elleni harc, a második Erbil, és a központi bagdadi kormány közötti kapcsolatok, az emberi jogok, humanitárius helyzet, végül pedig a határmenti kapcsolatok. Először is, ami a Dás elleni harcot illeti, az nemzetközi koalíciónak, a pesmergáknak és a kurda erőknek a fellépésének köszönhetően az ISIS nagy vereséget szenvedett, és most már nem offenzív felé, már nem, nincsenek támadó helyzetben. Három olyan tényező van, amit említenem kell. Az egyik a Daesh harcosai közül sokan az Elbát pártnak a vezető tábornokai voltak, akik nem tudtak munkát találni, és elvesztették a nagy presztízsű munkahelyeiket. A maliki kormány diszkriminatív politikát folytatott a szunitákkal szemben, és harmadszor pedig az ISIS még mindig nagyon nagy fegyverkészletekkel rendelkezik, és sokan elmenekültek a frontról, vagy a harctérről, és hátrahagyták a fegyverüket. A tárgyaló partnereink azt mondják, hogy kb. 20 ezer harcos van. A pesmergákkal való találkozó során azt mondták, hogy több fegyverre lenne szükségük, illetve képzésre lenne szükségük ahhoz, hogy a pesmergákból megfelelő harcosokat csináljanak. Ami a sebesülteket illeti, a sebesültek ellátása nagyon fontos lenne, de nincsen erre megfelelő szaktudás és anyag. Moszul városa felvetődött, és az, hogy ki vezesse ezt, de a pesmergák sem akarják ezt hátrahagyni. Itt egy konfliktus helyzet alakul ki, és hogyha a problémát sikerült megoldani, ami fontos az az, Az a lényeg, hogy ne legyen még rosszabb a helyzet, ne eszkalálódjon még jobban a helyzet. az Irakban a probléma gyökerét kell megvizsgálni, nem lehet csak a Daesh elleni harc szintjén, felszínen kezelni ezt a kérdést. A Daesh ideológiát is fel kell vetni, ez ellen fel kell venni a harcot, és a ennek a szervezetnek a finanszírozását és az ISIS finanszírozását is meg kell akasztani. A Bagdadda való kapcsolatot illetően ugyan van már előrelépés, de még mindig nagy problémák merülnek fel. Az egyik területi vita a másik pedig a kurterületen lévő olaj és az ebből származó bevételek elosztása. E, ezt a viszonyt meg kell értenünk. Az iraki ö, ö, költségvetés 70%-a ezekre a regionális vagy önkormányzati területekre megy, és 1,3 milliárdot szánnak a pesmergák támogatására, de eddig valódi transferre nem került sor, úgyhogy ettől, emiatt valódi nehézségekbe került a helyi vezetés. A központi kormány likviditási problémák problémákra hivatkozik, és arra hogy nem kapták meg azokat a bevételeket, amelyeket meg kellett volna kapniuk az olaj értékesítésből. A másik oldal természetesen ennek az ellentétét állítja. A persmergákat sem fizették meg az elmúlt három hónapban, és az egyéb tisztviselők sem kaptak fizetést az elmúlt három hónapban. bagdadi kormány gyakorlatilag nem fizeti ki ezt a pénzt, és akkor emellett még felmerül a menekültek problémája is. Ami a humanitárius kérdést illeti, ezzel kapcsolatban azt kell elmondanom, hogy nagyon-nagyon nyomás nehezedik erre a régióra. Meglátogatunk egy menekült tábort, és Sengyiokkal is egyeztettünk. Elhangzott, hogy a kurd regionális kormány igyekszik biztosítani, hogy a menekültek szabadon mozoghassanak, még akár dolgozhassanak is. Mindazonáltal hatalmas nyomás nehezedik a kormányra. Az elmúlt hat hónapban a népesség 27%-ának megfelelő számú személy érkezett menekültként ide. Nekünk figyelemmel kell kísérnünk ezt a helyzetet. A télnek szerencsére vége, de a világnak ezen a részén a nyár rosszabb lehet, mint a tél, 50 fokot is elérhet a hőmérséklet, úgyhogy jobb stratégiai tervezésre lenne szükség, és további egyeztetést kell végeznünk Irakkal és a síta kormányjal, hogy megoldásra jussunk. E, ennyiben hagynám, és talán a többiek ezt ki tudják egészíteni. Köszönöm szépen, Kasztad úr, két, két perc. Sí, grazie, presidente. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Kán kollégának köszönetet szeretnék mondani az igen részletes beszámolója, de van néhány kérdésem. Először is osztom, amit a kollégák mondtak. Ahhoz, hogy az ISZ-szel szemben fellépjünk, ahhoz nem csak a katonai opció szükséges, hanem valóban szociális, gazdasági területen is lépnünk kell. Csak így lehet megakadályozni azt, hogy külföldről harcosokat toborozzanak. De Törökország és a többi ország kapcsolatával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy magánszemélyeket is érint mindez, akit most az iszlám állam tár, támogat. Nem tudom, hogy van-e erre vonatkozóan valami újdonság, és az illegális kőolajkereskedelemről kapcsolatban is. Ugye lehetett hallani néhány hónapja, hogy európai vállalatok is érintettek ebben. A kérdés tehát az, hogy vannak-e újabb információk erre vonatkozóan. Szeretném ezen kívül azt is elmondani, hogy támogatom a, a menekültek támogatására vonatkozó pénzügyi kiigazításokat, azt, hogy egyedül Kurdisztánban egyedül vigyék ezeket a költségeket, az elfogadhatóan. Köszönöm szépen, Kán úr, két percben. Kevesebb, mint kézben. Igen, Igen, egyetértek azzal, amit a kollégák elmondtak, de a kérdéseknél a a kapcsolatos kérdést már több szereplőnél is felvetettük, és mindannyian úgy érezték, hogy Törökország többet tehetne. Sőt, van, aki azt is mondta, hogy a török kormánynak inkább érdeke az, hogy Assadot elmozdítsák a hatalomból, mint mint Daesh, hogy hatalomra kerüljön, tehát nem annyira Daesh a, a probléma. De megkétszereztük erőfeszítéseinket, hogy ezt a fajta vonulatot leállítsuk, de meg kell azt is mondjam, hogy nem tudom, hogy a kormány mit tervez ezekkel a finanszírozások, ö, finanszírozásokkal. Köszönöm szépen. Tenak úr, két percben. Nagyon röviden valóban. Saját magam, mint frakció nevében mondom, bár történetesen én vagyok a, a Kurdisztán baráti csoport tagja, illetve elnöke is, ez egy ilyen párton fölüli, nemzetiségeken fölüli csoport. Annak tükrében, hogy a KRG egyfajta stabilitási modell, eh, prosperitás, demokrácia és szekularizáció modellje, különösen a kisebbségi vallásokra vonatkozóan keresztények, uzilok, stb. a régióban. Nem tudom, hogy felvetették-e a az önrendelkezési jogra vonatkozó tervezett népszavazást, illetve a lehetséges függetlenséget, mint önálló államra vonatkozó népszavazást. A britek az első világháború végén már az önálló kurd állam létét elfogadták volna, de aztán ez nem vált valóra azóta is ezzel küzdünk. Természetesen jobb lenne, hogyha Irák bizonyos fajta unitárius vagy föderális struktúrát tartana meg, de még mindig problematikus a kapcsolat Bagdaddal. Így ezért az a bejelentés, amelyet a KRG elnöke tett, hogy népszavazást tartanak majd erről a kérdésről, meglepő volt. Kérdezem tehát, hogy beszéltek-e erről, és mi volt a vélemény? Kán úr? Köszönöm szépen megint. A kisebbségekkel kapcsolatban. Azt hiszem, az előző összefoglalóban érintettem ezt. Nagyon sokan elismerték a regionális kurd kormány hozzáállását, nyitottságát. Volt néhány probléma néhány kérdés, amit nem akartak megengedni, és azt mondták, hogy nem azért, mert konfliktusok vagy bármi miatt, hanem sokkal inkább amiatt, hogy idekeztek nagyon óvatosan eljárni. Ha figyelembe veszük azt, hogy milyen nehézségek van, mentek keresztül a központi kormányzat ugye nem finanszírozta őket, az eredmények valóban lenyűgözőek. Nos, a népszavazással kapcsolatban pedig ugye tervezték ezt, kialakuló helyzet miatt nem sikerült megvalósítani, de a meg megtalálása most a kérdés, hogy megtalálják őt, és a függetlenség a hosszú történelem ellenére Tehát az utolsó három hónapban nagyon nehezen tudták a bizalom kérdését is kezelni a regionális kormány, a kisebbségi közösségek óriási nyomást gyakoroltak a központi kormányzatra is a bánásmód miatt, és egy sor egyéb kérdés miatt. A, vég, a záró jelentésben ez majd mind benne lesz. Én... Uh, we have to move on to the next uh, item. Tovább kell, hogy lépjünk a következő napi rendi pontra ez pedig a harmadik eh, EU-Szerbia stabilizációs megállapodás eh, március 19-20-a lesz, és eh, azt kérdez, először Kukán urat kérdezem, hogy 5 percben foglalja össze. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Parlament Szerbia stabilizációs parlamenti ülés múlt héten csütörtökön pénteken folyt. A delegációnk volt a legnagyobb olyan parlamenti delegáció részünkről, ami valaha ellátogatott Szerbiába. 15-en voltunk, és nagy figyelmet kapott a képviselők között a szerb helyzet. A Költségvetési Ellenőrzés Szakbizottságnak az elnök helyettese és a szemvevőszék egyik tagja is velünk volt, mert tanulmányt készítenek arról, hogy az IPA alapokat milyen hatékonyan szívja fel Szerbia, ezért Szabadkára ellátogatunk, hogy megnézzük egy hídnak az építését, amely az egyik legnagyobb projekt, amit az EU finanszíroz. Problems are accompanying it, and I think that our visit to the... És úgy gondolom, hogy a régióba tett látogatásunk hozzásegített nagyon sok bürokratikus akadály legyőzéséhez a helyeket. Skupcsinából is volt egy látogatásunk, a miniszterelnök, a helyettes Dacsics úr is ellátogatott hozzánk, Jankovics ombudsman is. Találkoztunk a civil szervezetek képviselőivel. Ezek a találkozók nagyon jók voltak, nagyon nyílt volt minden vita Vucic miniszterelnöket illetően. Elmondanám, hogy úgy tűnik, hogy komolyan úgy tűnik, hogy Szerbia elkötelezte magát az európai út felé. Ez volt a vélemény a tárgyalóasztalnál, és szerintem nagyon meggyőző volt a szerb álláspont. Az ombudsman látogatását illetően Voltak olyan hírek, hogy visszaélések történtek, de mi azt találtuk, hogy nagyon kompetens és nagyon jól végzi a munkáját, és nagyon felelősségteljes. Koszovó. Folytatja Szerbia a kétoldalú párbeszédet Koszovóval, meg kell oldaniuk az igazságszolgáltatási problémákat és az önkormányzati irányításokat. A reformok, amiket tavaly novemberben hirdettek meg, jól haladnak előre, nagyon sok problémát most már megoldottak, és majd meglátjuk, hogy a valóságban is működnek -e a reformok. Szerbia nagyon pozitív szerepet játszik a Balkán regionális együttműködésben, stabilizáló faktor, és biztosítottak minket arról, hogy folytatják ezt a munkát. Ami Koszovot illeti, el kellett volna, hogy mondjam, hogy ma és holnap Pristinában lesz egy kétnapos találkozó, a balkáni hatok találkozója. Szerbia két teljes jogú felhatalmazott képviselőt küldött a tárgyalásokra, de néha azért hallottuk azt a véleményt is a szerb oldalról, hogy a tárgyalásokon nagy nyomást gyakorolnak Szerbiára, hogy engedjen. de hát én úgy gondolom, hogy jó úton haladnak a tárgyalások. Aztán közös ajánlások. Ez általában egy nagyon uh, fájdalmas procedúra, most még fájdalmasabb volt, mint valaha, úgyhogy el is gondolkoztam, hogy hogyan lehetne átszervezni az ilyen találkozók napirendjét. Mert mindig a végére alig marad idő. Aztán három órát vitáztunk, a végére mindenki elment, úgyhogy már nem komoly a záró lépés. Tehát szeretném elmondani, hogy a vita megmutatta számomra, hogy gyakrabban kell találkoznunk a szerb féllel, és őszintén vitát kell folytatni annak érdekében, hogy egy politikai hullámhozra kerüljünk, mert még nem tartunk itt. nekem úgy tetszik, hogy nagyon személyesen, túl érzékenyen reagálják le a dolgokat, és meg kell győznünk őket, hogy mi tényleg a barátaik vagyunk. It was a, it was a good visit, and uh, we... És most talán tanultunk valami újat is. A fontos üzenet az az, hogy Szerbia jó úton halad az Európai Unió felé. Sok a problémájuk, nagyon sok emberjogi kérdés is felmerült, média szabadság, ez érzékeny kérdés Szerbiában, de haladunk, és ha segítjük őket, akkor realista célkitűzés, hogy eljussanak az EU-ba ha folytatják a reformokat. Elnök McAllister úr, mint raportőr, nem kér szót. Bárki más, Luna csak asszony. Köszönöm. Kukán úr. Megpróbált egy nagyon jó közös közleményt összeállítatni de most arra reagálva, mivel én is ott voltam a delegáció tagjaként, hogy mi történt, szeretném hozzátenni az elhangzottakhoz, hogy szerintem őszintébbnek kellene, hogy legyünk a tárgyalásokon a szerbekkel, mert tényleg én is azt láttam, hogy nagyon nehéz megbirkózni azzal, hogy ha bármilyen kritikát gyakorlunk például az ombudsmanról tett miniszteri kijelentéseket illetően, hogy egyszerűen ezt nem tudtuk bevetetni a közös közleménybe. Ez egy parlamenti találkozó volt, de a kormánypártiak semmi ilyesmit nem voltak hajlandóak elfogadni. Ez pedig azt jelenti, hogy a kritikát, mint olyat nem tekintik a demokratikus eljárás részének. Ezt hallottuk egyébként az ombudsmantól is, hogy ez nagy probléma hogy a szervek hogyan tekintenek a demokráciára. Még egy dolog. Hallottuk néhány civil szervezettől, a Transparency International-től is, hogy az a benyomásuk, hogy az EU részéről, nem a parlament részéről, hanem általában az EU részéről, hogy ez lenne a fő kifogásunk, hogy nem haladnak a dolgok Koszovóval, és kicsit háttérbe nyomjuk az emberi jogokat. Én biztosítottam önöket például, őket például, hogy a parlament részéről nem ez a helyzet. Én ezt a tanulságot szűrtem le. Aztán Oroszország. Vucic miniszterelnök elmesélte, hogy októberben, mikor Putyin látogatást tett, akkor az is elhangzott, hogy az Európai Unió prioritást élvez, de Szerbia a foszilis erő üzemanyagokat, illetve 95%-ban Oroszországtól függ. Ezért aztán számunkra nyilvánvalóvá vált, hogy miért eh, nem mindig az EU-s tagság a, a prioritás. Elnök, köszönöm szépen. Picula úr, de csak két percet kap. Sőt, kevesebbet, elnök úr. Jó, akkor egy perce van a belgrádi delegáció tagjaként elmesélnék valamit, amit nagyon fontosnak tartok, hogy megértsék azt, hogy mi történt a tárgyalásokon. Az, hogy az ellenzék Szerbiában szinte semmibe nem szól bele. Például, amikor a parlamentben találkoztunk, és próbáltunk valami közös nyelvezetet kialakítani, hogy mik legyenek a közös ajánlások, akkor szinte egyáltalán nem szólt hozzá az ellenzék. Szerintem ez nagyon jellemző a jelenlegi szerb belső belpolitikára. Amikor a civil szervezeteknél rákérdeztünk az ebédnél erre, akkor azt mondták, hogy így folynak most a dolgok Szerbiában, és valószínűleg a közeljövőben a politikai ellenzék nem tudja majd jobban kifejteni a véleményét, és hangot adni a véleményének. Úgyhogy én ezt sajnálatosnak tartom. hogy a velünk egy politikai nézeteket vallók a szerb oldalról egész egyszerűen nem voltak hajlandó kinyitni a szájukat, például nem szóltak az ombudsman szerepéről, vagy a sajtószabadságról, vagy a korrupció elleni harcról. Persze ezek a témák fölmerültek, és mindig pozitív kritikákhoz hozzájárultak például a regionál és együttműködés és Szerbia szerepe. De szerintem Európai Uniós jövője Szerbiának, ez egy közös erőfeszítés kell, hogy legyen, úgyhogy szeretném, hogyha a kollégáink az ellenzék a jövőben jobban hozzászólna ehhez a vitához. Elnök, nagyon köszönöm. Plenkovics úr. Euronest, plenáris ülés, Ukrajna. Öt percet adnék önnek. Köszönöm szépen, Paskó úr. Mivel most arról szóltak a beszámolók, hogy mit történtek a múlt héten a külpolitikában, szerintem nagyon fontos, hogy az AFET tudja, hogy 25 képviselő részt vett az Euronest negyedik plenárisán Jerevánban. Két sürgősségi határozatot fogadtunk el, az ukrajnai konfliktust illetően, a másik az örmény népírtás évfordulóját illetően. Az energiaval kapcsolatos kérdésekről is beszéltünk, de nagyon fontos volt, hogy az euró NASZ, a rigai csúcs felé egy üzenetet közvetítsen arról, hogy milyen fejlemények folynak a régióban. uh, örménye elnök fogadott minket, az azeri partnereink nem voltak ott, és informális találkozókat tartottunk a fehér orosz ellenzékkel, és Hán biztos úr is ott volt. Paskúr! Múlt héten a SZEDE és a Költségvetési Szakbizottság Kievben járt 18-a 20-án, úgyhogy látszik, hogy az Európai Parlament részéről koherensek az erőfeszítések, és gyakorlatilag Poroshenko elnököt kivéve mindenkivel találkoztunk. Úgyhogy rákérdeztünk a Minszki egyezményre, hogy halad, Mit gondolnak a hatóságok a decentralizációról? Ha lesznek a jelenleg elfoglalt területeken szabad választások, aztán a társulási napi terv, az EU-Ukrajna közötti megállapodás is napi renden szerepelt. Találkoztunk több ukrán politikussal, láttuk a menekültet helyzetét, a Majdanba is ellátogattunk, és szerintem nagyon fontos, hogy folytassuk ezt a párbeszédet. A Verhovna Rádás kollégánkkal együtt nagyon fontos, hogy rálássunk az ukrajnai helyzetre. Köszönöm. Very much. Um... Köszönöm szépen. Akkor most térjünk át az Európai Unió és Oroszország kapcsolataira vonatkozó jelentése, azt követően pedig szavazunk. És további időhúzás nélkül elmondom, hogy nem fogom felolvasni mindazt, ami jellemző a kapcsolatra, hanem Landsbergis szurat kérem, kedves Gabrieliuszt, hogy 5 percben nagyjából a következtetéseit vonja le, majd ezt követően két-két percben lehet reagálni. Jó, akkor öt perc. Köszönöm, elnök úr. Valóban az volt az érzésem, hogy ez az egyik érdekesebb jelentés itt a parlamentben, és óriási érdeklődést is mutattak a kollégák akkor, amikor hozzáfogtam a jelentés megírásához. És úgy gondolom, hogy akkor, amikor majd közeledünk a júniusi plenáris szavazáshoz, addigra már az érzelmek egész nagy lángra csapnak. Akkor most kezdjük magával a folyamattal először. Majdnem öt hónapja dolgozom a jelentésen. Szinte minden árnyék előadóval találkoztam a különböző frakciókból, úgyhogy nagyon gyümölcsöző volt a vita, eszmecsere, arról, hogy milyen formája legyen ennek a jelentésnek. Különböző intézmények képviselőivel is találkoztam, bizottság, külügyi szolgálat, az össze, nagyon sok NGO képviselőjével, mindenkivel, akit tulajdonképpen elértem. A bizottság véleménye nagyon érdekes volt. Meg kell mondjam egyrészt, hogy nagyon eltérő véleményeket hallottunk, akkor, amikor egy irodában zárt ajtó mögött leül az ember az egyik igazgatóval mondjuk, akkor egészen más véleményeket hallhat az EU-Oroszország kapcsolatról a különböző érintettektől. Elhangzott, megemlítették hogy eh, pont az én delegációmnak kellett volna Oroszországba mennie, nem azért, hogy a moszkvai eh, hivatali képviselőkkel találkozon, hanem az ottani emberi jogi képviselőkkel, eh, NGO-kkal, de nem adtak vízumot, úgyhogy nem tudtunk találkozni, hogy meghallgassuk az ő véleményüket. Ennek ellenére arra volt módom, hogy Puskavorral beszéljek, amikor Strasbourgban járt, és akkor őt be tud, őnek el tudtam mondani az én elképzelésemet, és ő elmondta, én meghallgattam őt. Tulajdonképpen semmi újat nem ha mondtunk, azon kívül, amit a kremli tisztviselők mondanak. Bár utalások voltak arra, hogy Oroszország milyen formában vett részt Ukrajnában, akkor, amikor újra meg újra megismételtük ezeket a dolgokat. Nos, most majd a második konzultációs kör indul el az árnyék előadókkal és más érdeklődő képviselők részvételével, hogy a módosításokat megfogalmazzuk. Akkor térjünk vissza a szövegre. Amikor a jelentést uh, ugye elkezdtem írni, arra gondoltam, hogy nagyon fontos, hogy elkerüljük, vagy elkerüljem a jelentésben, hogy cím, az eddigi címszavakat kövessem. Most öt hónap múltán azonban úgy tűnik, hogy ez szinte lehetetlenség. Nem az én hibám, ezt hadd mondjam el, hanem sokkal inkább azért van ez így, mert így működik az EU és a parlament. Ez azt jelenti ebben az esetben, hogy mindannyian az újságcikkek címeinek az áldozatai vagyunk, és annak is, hogy mi minden történik Ukrajnában és Oroszországban. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy visszavonják a, a a tankokat, vagy a nehéz gépezeteket kirendelik, az emberek halnak, akkor nagyon nehéz visszatérni a tárgyalóasztalhoz, és úgy csinálni, mintha semmi nem lenne. Ha azt látjuk, hogy lelövik a, a repülőgépeket, ha látjuk a lángoló városokat, az é, a haldogló embereket, akkor nagyon nehéz nyugodtnak maradni, és akkor sokkal határozottabb intézkedéseket követelünk Oroszországra vonatkozóan, és pontosan ez történik a, az újságcikkek címeire, a nagy címekre címszavakra reagálunk. Hogyha valami történik, vagy hogyha jobb a helyzet, akkor mi megyünk utána. Megpróbálok tehát majd néhány dolgot felsorolni, amit mindenképpen be szeretnék venni a jelentésbe. És ami talán majd a címszavak mögé nép. Először is az, e- a parlamentnek és az EU-nak is egyedülálló lehetősége van arra, hogy reflektáljon az Oroszországon belüli helyzetre. Nagyon nehéz volt ezt megtenni 2012-ben, 2008-ban még nehezebb a grúz eseményeket követően, de most mindannyiunknak lehetősége van arra, hogy azt mondjuk, hogy elveszett a bizalom. Most átléptek bizonyos határokat, és nem lehet legalábbis részünkről visszatérni a szokásos ügymenethez. A másik dolog. Meg kell említsük azt, hogy most Oroszországon múlik, hogy visszanyerje a bizalmat. Minsk 1 és Minsk 2-t újra meg újra emlegetjük, de nagyon világosá akarom tenni, hogy nem csak Minsken múlik ez, nem csak Minsk az, nem csak a Minszki egyezményeket kell betartani. Krímről is szól, az energiakérdésekről is van szó sokkal inkább, mint az ukrán válságot e, megelőzően energiaháború, kereskedelmi háború, és egy sor olyan dolog, amely megnyomorította a bizalmunkat és a szokásos együttműködést. Amit Európa tehet, és mi az, amit Európának le kell vonnia a válságból? Európának megint egyedülálló lehetősége van arra, hogy a helyzetből erősebbként, egységesebbként jöjjön ki akármikor szavazunk a plenárison, mintegy 500 képviselőt támogatja az ukrán állásfoglalást, támogatja az orosz állásfoglalást. Ugyanez volt a legutóbbi plenárison akkor, amikor az Emcovról volt. Tehát egységesek vagyunk. És úgy gondolom, hogy 2008-ban, vagy még két évvel ezelőtt is sokkal nehezebb lett volna ezt a fajta, az ilyenfajta állásfoglalást átvinni az Európai Unió határozottabb lehet, és ezt hangsúlyozni szeretném, nagyon szeretném, hogyha megmaradna a jelentésben is, ha benn maradna, a reziliens szó. Tehát a, a propagandával, kereskedelmi háborúkkal, a, a, a, az egyéb háborúkkal szemben határozottak lennénk. Hangsúlyozni szeretném még a következőt, és Európa mindig is nyitott lesz. Mindig is nyitott marad a párbeszédre, a diplomáciára, ha ha Oroszország tanul a leckéből, ha Oroszország megpróbálja visszanyerni a bizalmat, amelyet elvesztett és amelyet megsértett. Nyitottak maradunk az emberek emberek közti kapcsolatra, nyitottak maradunk arra, hogy diákok Európába jöjjenek, továbbra is nyitott társadalom maradunk, nyitott közösség. Úgyhogy szeretném megköszönni a kollégáknak, hogy segítettek az elmúlt öt hónapban, hogy előkészítsük a tervezetet, ami most itt van előttünk és továbbra is kapcsolatban maradok azokkal, akik szeretnének tovább dolgozni a szavazatig való eljutásig. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Most több kollega kért szót, és több árnyék előadónk is van, akik eljöttek, úgyhogy azt szeretném kérni, hogy maximum két percben szóljanak hozzá, és figyelünk. Egyébként bajba kerülünk mert közös megbeszélésünk lesz eh, a 5 óra 30-kor a kollégákkal, úgyhogy eh, addig le kell menni a szavazásnak is. Preda urat kérem tehát először két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is eh, szeretnék gratulálni kollégámnak, Landsbergis kollégának, aki kiváló jelentést készített Oroszország és az Európai Unió közötti kapcsolatokról. A szöveg kiválóan hangsúlyozza a illetve leírja a helyzet alakulását, és az, hogy mi volt az Európai Unió álláspontja a különböző etapokban, és megállapítja, hogy Oroszország már nem stratégiai partner az Európai Uniónak, és nem is lesz az addig, amíg nem tartja be a nemzetközi jogot és szomszédos országaink határait. Ahogy ez már elhangzott, Oroszországgal hajlandóak vagyunk együttműködni, de, de nem a mai helyzet feltételei között. Oroszországnak nagyon hosszú, Oroszország előtt nagyon hosszú út áll, tiszteletben kell tartani, a tartania szomszédos országainak határait és függetlenségét. Üdvözlöm azt a döntést, amelyet a tanács hozott a múlt hét végén, amely a szankciók enyhítését a Minszki Egyezmény teljes betartásához köti. Napról napra látjuk bizonyítékát annak, hogy ezt az egyezményt nem tartják be, nem tartják tiszteletben, és azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk, hogy mennyire ellentmondásosak az ezzel kapcsolatos értékelések. Szeretném hangsúlyozni eh, azt is, hogy a Krimfélszigetet nem szabad elfelejteni. Egy évvel a krimi annektálás után nem felejthetjük el ezt az eseményt. Köszönöm szépen, Ilyen Konszári asszony következik két percre. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy gratuláljak Gabrielus Ranzbergisnek a jelentéséhez. Az EU-orosz kapcsolatokkal foglalkozik ez logikus és semleges módon. Arra koncentrál, azt mondja ki, hogy végeredményben Oroszország térfelén pattog a labda, és Európa mindig is igyekezett együttműködni Oroszországgal, Az Európai Unió soha nem kereste a konfliktust Oroszországgal, sokkal inkább együttműködni eh, kívántunk ezzel az országgal egyenrangú félként, ami az ukrán helyzetet illeti, itt a Minszki egyezmény alapjaira kell helyezni eh, ennek a kezelését. Egy eh, különösen fontos pont, ez egy olyan dolog, amelyet a parlament többször is megtett már, Oroszországot elítéltük többször is, ugyanis Oroszország megsérti a nemzetközi jogot és erre szankciók bevezetésével választunk. Az Európai Unió rendkívül nagy figyelemmel kíséri az orosz lépéseket. Minél szélsőségesebbek a kritikák, annál nagyobb az esélye a fragmentációnak, a szétesésnek Európában. Az európai egységes álláspont kezd meginogni. Úgyhogy semmiképpen nem jó ötlet túl kritikusnak lenni, újra és újra ismételgetni ugyanazt a kritikát. Lehetővé kell tennünk a megfelelő együttműködést, ennek az alapjait le kell helyeznünk. Ne legyenek illúzióink Oroszországgal kapcsolatban. A szokásos úgymenet nem elfogadható opció, nem térhetünk vissza a, oda, ahonnan kiindultunk. Ez a jelentés számos kérdést felvet. Nincsen átfogó globális vízió, ebben nincs, nem szerepel az emberi jogok kérdése, az LGBT jogok, Ezeket a e, személyeket üldözik, e, elítélik az elkötelezettségük miatt. És ez nem kerül meg említésre. Ne legyenek illúzióink, sajnálatos, hogy nincs több időnk erre a témának a megtárgyalására, mert ez megérdemelné. Köszönöm, Fortiga asszony, két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy tűnik számomra, hogy közös erőfeszítésre került sor. Landsbergis szúrnak szeretnék köszönetet mondani. Mindennek eredményeként egy nagyon fontos anyag elfogadására készülünk. Ez az egyik legfontosabb jelentés lehet, amelyet valahogy is elfogad ez a ház úgy tűnik számomra, hogy minden annak ellenére, hogy megpróbáljuk ezt az anyagot globálisan vagy holisztikusan kezelni, mégiscsak utalnunk kell számos olyan eseményre, amelyeknek nap mint nap tanúi vagyunk, hiszen ezek határozzák meg az Oroszországhoz fűződő kapcsolatunk dinamikáját. Szeretném, hogyha több ilyen elem szerepelne ebben a jelentésben, több olyan dolog, amely az Orosz Föderációt megállíthatja az útján. Úgy látjuk, hogy ez nem jó irányba mutat. Nemcov ott meggyilkolták, mert a nemzetközi közössége való együttműködésben vállalt szerepe miatt szankciókat ösztönzött számos orosz személy ellen, és ez a krimi annektálás miatt, és az ő szerepe az volt, hogy egyre több és több nevet jutasson a fekete listára, vagy tüntessen fel a fekete listára olyan személyek neveit, akiket érintett, érintettek a szankciók az amerikai fél részéről például, amerikai oldal részéről például. Ezeket az elemeket ne felejtsük el, ezeket említenünk kell. Aztán az ukrán partnereink próbálnak nagyon politikailag korrekt módon fogalmazni, ugyanazt a logikát alkalmazzák, mint mi, azt mondják, hogy a Minszki egyezményt tekintik kiinduló pontnak, és a szankciókat esetleg szigorítani kell, véleményük szerint. Nem csak arról beszélnek, hogy fenn kell tartani a szankciókat. Hogyha megnézzük tehát, hogy Oroszország mit tesz, semmi új nincs a nap alatt, semmi új hírről nem számolhatunk be, ezt ne felejtsük el. Ne felejtsük el azt sem, hogy a Minszki kettes egyezmény nem említi meg a Krimfélszigetet, nem említi azt, hogy Oroszországnak ezt vissza kell adnia. Köszönöm szépen, mondja Van Bálen úr. A jelentés ö, élesen fogalmaz, és ez jó mert Putin nem tud felhagyni ezzel a stratégiával. Amikor elhangzott az, hogy a, a Krim félszigeti válság során még akár nukleáris fegyverhez is nyúlt volna, vagy azt mondta, hogy akár Dán hajókat is megtámadhatnak, vagy célpontba kerülhetnek szerepük miatt, az ország szerepe miatt, ez teljesen felelőtlen. Nem lehet Putinnal egy asztalhoz ülni, és azt mondani, hogy beszéljünk. Az egyetlen dolog, amit Putin tehet, az az, hogy a Minszki, második Minszki egyezményt végrehajtja, és megteszi azt, amit megígért beváltja az ígéretét, és hogyha ezt nem teszi meg, akkor egyértelműen kell fogalmaznunk, minden opció nyitva áll. Mindemellett természetesen nem vagyunk Oroszország vagy az oroszok ellenfelei, ellenségei, ami a jelentést illeti, hogyha a jelenté, egy olyan jelentést lehet módosítani, a plenárisra kerül, ezt erről majd szavazunk, koncentráljunk az NGO-kra is, azokra, akik, akik de, Oroszországot demokratikusabbá teszik, mert nem vagyunk Oroszország ellenségei. De hogyha valaki nukleáris fenyegetést alkalmaz, akkor ezzel túllép a józanság határán. Köszönöm, Solc úr. Következik két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentés elkészítésért, de azért hadd mondjam el, hogy a jelentés szerintem ellentmondásos, és nem felel meg az eredeti célkitűzéseknek. Én is azt gondolom, hogy egy kicsit alaposabban végig kell gondolnunk azt, hogy 2015 tavaszán a második világháború végének 70. Eh, évfordulója előtt néhány nappal, mi nálunk Németországban eh, ezt eh, a felszabadulás vagy a szabadság napjának nevezzük, Nos, miért folyik ez a vita? Egy olyan stratégiai partnerségről van szó, amely az elmúlt 15 évben meghatározta Oroszország és az Európai Unió viszonyát. Kicsit legyünk egyértelműbbek normális, bilaterális, jó szomszédsági kapcsolatokról van szó, eh, amely lehetővé teszi a békét eh, a kontinensen Oroszországgal, és nem Oroszország ellenében, mert Oroszország ellenében nem lesz béke a kontinensen. Most mit jelent manapság ez a stratégiai pozíció, stratégiai partnerség globális eh, kérdésekről van itt szó? kolléganőnk beszélt erről. A társadalmon belüli ellentmondásokról van szó, e, de az Európai Unión belül is, hogyha például szélső jobboldali pártok, e, jobb konzervatív e, orosz erőkkel összeállnak, akkor ez is kell, hogy foglalkoztasson bennünket. Tehát ne felejtsük el, hogy mi áll érdekünkben. És most itt szeretnék, elnök úr, engedje meg, hogy idézzek a Die Welt című újságból. A nyugat Oroszországot az elmúlt 20-25 évben bevonta, nyugaton fel kell tennünk maguknak azt a kulcsfontosságú kérdést, hogy az Oroszországgal kapcsolatos középtávon hogyan néz ki majd a kapcsolatunk, a biztonságot illetően, az energiát illetően, a modernizációt illetően. Ezek nagyon fontos kérdések, amelyeket Stürmer nevű újságíró itt felvett. Ne felejtsük el, hogy Oroszországgal való partnerségi viszonyon, keretül, ke, viszonyon belül hogy tudjuk ezeket a kulcsfontosságú stratégiai kérdéseket felvetni. Szívesen egyeztetek a jelentéstevővel eh, bilaterálisan erről. Köszönöm, mondja az elnök. Tudja, az a probléma, hogy lehet, hogy tévedünk, vagy nem értünk egyet valamiben, de sosem vagyunk agresszívak. Tehát az ilyen kihívásokra nem úgy válaszolunk, mint az orosz barátaink. Meszerics úr, két percre. Thank you, Chair. I might not even need that. What would deserve a lengthy debate and... Lehet, hogy nem is lesz rá szükségem. Hagyj kezdjem azzal, hogy a raportőrnek köszönetet mondok. Tényleg nagyon kiélezett és célra törő. Általában véve ez előnyös az ilyen jelentésekben, de van néhány pont, ahol kicsit más a véleményünk, úgyhogy az árnyék előadók találkozóját már várom. Például teljes mértékben egyetértünk, és én is, abban a raportőrre, hogy az egyetlen megoldás az erős közös európai politikák, amelyeket koherens módon hajtunk végre. De például a 2008-as eseményeket illetően a B pontban nem értünk egyet, mert nem Európa volt az, aki feladta, hanem maguk a tagállamok, a tanács, a bizottság is. Tehát nem ez az univerzális fogalom, hogy Európai Unió, hanem maguk a tagállamok egyenként is. Ha el akarjuk kerülni, hogy a jövőben ez előforduljon, akkor erősebb közös külpolitikára van szükségünk. Ezen kívül. A jelentés nem sokat mond a hosszú távú céljainkról Oroszországot illetően. Én úgy gondolom, hogy az Oroszországgal való együttműködés szükséges, és lehetséges is, de nyilván az előfeltétele az, hogy a nemzetközi jogot betartsa Oroszország. Végül az orosz határok, és nem csak Ukrajnára gondolok itt, kritikus a helyzet és veszélyes Európa és a világ számára. De ez mégsem a hidegháború. Van lehetőség arra, középtávon, hogy megoldjuk ezt a problémát. Elnök, köszönöm. Castaldo úr két percben. Nincs itt. Kellem úr két percben. Köszönöm szépen. Elnök úr, szeretnék gratulálni Landsbergis kollégának. Szükségünk van ilyen jelentésekre. Ahogy nagyon helyesen mondta, nem arról van szó, hogy az újságok főcímeit reagáljuk le, vagy a jelenlegi változásokat, hanem az a cél a jelentésnek, hogy kielemezzük az Oroszországgal kialakított kapcsolatainkat, és ez nem arról szól, hogy az orosz népet illetően mit érzünk, mindjárt egyetetünk abban, hogy nem az orosz néppel van a probléma, hanem az orosz vezetéssel. Amely közvetlenül a szovjet KGB-nek a módszereit alkalmazva viszi tovább a politikáját. Úgyhogy mire van szükség? Egységre, úgyhogy nagy örömmel hallom itt az egyetértést. Nem túl komolyan reagáltunk a korábbi jogsértésekre, mint amikor Grúziát lerohantó ö, Oroszország. Úgyhogy ö, figyelnünk kell. Oroszországot most kell leállítani Ukrajnában. Ha ezt nem tartjuk meg, akkor az agresszió csak terjed. Ez pedig minnyájunkat fenyeget. Ilbas elnök Észtországból ellátogatott ide, Brüsszelbe, és a következő kérdést tette fel. Van-e B-terve Oroszországot illetően az EU-nak. Például, hogy Ukrajnának adunk-e fegyvereket, vagy hogy ne a szankciókat fokozzuk, hanem esetleg lazítsuk. Tehát bármi terv, ha bárhol habozunk a jelenlegi körülmények között, hanem egyértelmű az üzenetünk Oroszország felé, az azt jelenteni, hogy az áldozatok fizetik meg az árát. Tízes pontja a jelentésnek nagyon fontos. Az, hogy legyen egy olyan mechanizmusunk, ami a militáns orosz propaganda ellen felveszi a harcot. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Elvileg mindig van egy B-terv, ami az, hogy kiáltsuk ki magunkat győztesnek, és menjünk haza. Úgyhogy két perc. Köszönöm, lettül fogok hozzászólni. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Landsbergis jelentése valóban olyan, amire vágytunk, de a kontextus most nagyon szerencsétlen, ezt meg kell mondjuk, csak tegnap fogadtuk el a Nemcov állásfoglalást. A főképviselő elmondta a parlamentnek a beszámolóját, most itt van ez. Nos, úgy gondolom, hogy a szöveg, mint hogyha ugyanaz lenne, ugyanazok a szavak, ugyanazok a mondatok, újra meg újra, persze igaz, mind, lényegre törő, de semmi új nincs benne. Akkor mi a célja ennek a jelentésnek? Befolyásoljuk Oroszországot? Az oroszok egyfajta immunitást fejlesztettek ki magukban az ilyen jelentésekkel szemben. Meg kell, hogy mondjam, hogy ez egy kicsit olyasmi, mint hogyha a gyengeségünknek a jele lenne, hogy megpróbálunk minden képviselőt meggyőzünk róla, hát ez e, lehetett nem megvalósító a bizottságot, hát az további lépéseket igényelhetne, hogy ez sem megvalósítható. Attól tartok tehát, hogy minden egyes jelentés, amit, e, amit készítünk, annak kell, hogy legyen egyfajta ereje. De idővel ez az erő csökken. És itt most azt kockáztatjuk, hogy spemeket írunk. És tudjuk, hogy mindannyian, hogyha a, az e-mailjeink között spemet találunk, akkor hogyan állunk hozzá. Bizonyos értelemben egyetértek az előadóval, hogy emberek közti kapcsolatot, a népek diplomáciáját kell támogatnia, az előttem szóló is kiváló javaslatot mondott. Valóban vannak olyan területek, ahol a Oroszország nélkül valóban nem tudunk semmit tenni, mint az iraki látogatás például, amiről korábban beszéltünk, kell tenni lépéseket, ez stratégiailag fontos a az Európai Uniónak. Na jó, de hogyha az oroszok nem akarják meghallgatni azt, hogy nem jó, amit csinálnak, akkor ez nem jelenti azt, hogy mi nem mondjuk folyamatosan, hogy nem jól cselekszenek. Ten akkor két perc. Köszönöm, elnök úr. Meg kell, hogy mondjam, hogy nem csak, hogy gratulálni szeretnék Láncberg úrnak, hanem elnézést kell kérjem nagyapjától, hogy több mint egy évtizedet találkoztam vele, ő akkor már folyamatosan óvott minket attól, hogy milyen veszélyt jelent majd Oroszország, és az ön ö, ö, frakciójában akkor helyettes voltam, és teljes mértékben valamilyen értelemben tagadtam, amit mondott, és most el kell, hogy mondjam, és most ezt először teszem, elismerem, hogy igen, igaza volt, és ha találkozik ezzel a csodálatos emberrel, akkor mondja, hogy teljes mértékben sajnálom, hogy nem értettem akkor ve, egyet vele, és úgy gondolom, hogy most itt az ideje annak, hogy az önök országának a kötelező katonai szolgálatot újra el kell, elő kell írnia, hogy meg tudják védeni magukat az orosz fenyegetettséggel szemben. A szélsőjobb, az európai szélsőjobb pártok és a Nemzeti Francia Front is távol tartja magát ezekről a, a tárgyalásoktól, a Szentpétervári-tól például, az Egyesült királyságban Griffin Putyin úr vezetésével való tárgyalást magasba emelték. Van ugye az angol mondás, hogy arról is a barátjáról ismerszik meg az ember, ez Putyinra igazából igaz, akkor, amikor megnézzük, hogy a fasiszta rendszerből akvirál bizonyos emeleket a kievi rendszerbe és Szentpétervárot is ezt látjuk. A szélső jobb pártokat teljesen kirakták a nemzeti parlamentekből, bár azok szimpatizálnak némi értelemben Oroszországban, és Európában is vannak barátaik. Landsbergis úr a kettes bekezdésben, amikor én magam is említettem azt, amit említ, hogy mivel megsértette a nemzetközi jogot az agresszióival, fel kell lépni ellene. Mi az eljárás? erre. A tanácsban kell egységes tanácssal dönteni, hogy a tagállamok kimondják, hogy nem akarjunk egy ilyen rendszerrel együttműködni, vagy hogyan ö, ítéli meg ezt a fajta viszonyt. Ilyesmire az Európai Unió történetében tudomásom szerint még soha nem került sor. És azok a szörnyűséges megjegyzések, amelyeket az orosz nagykövet Dániában mondott, hogy katonai hajóval megfenyegetik a, a az ottani különböző célpontokat, ez rendkívül felelőtlen volt igazából, nem is hallottunk még ilyesmit korábban. Köszönöm szépen. Ausztri Vicsusz úr, két percben. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném Gabrielusnak az erőfeszítéseit dicsérni. Kedves kollégák, valóban azt kell feltegyük maguknak kérdésként, hogy mit akarunk elérni. Milyen végeredmény van itt előttünk, milyen szöveg. Az oroszországi helyzet eh, napról napra rosszabb, egyetértek az előttem szóló kollégákkal. Nagyon szerencsétlen és elfogadhatatlan az orosz hivatal tisztviselőknek a kijelentése, több is, amit a közelmúltban hallottunk, de nem szabad, hogy ez azt jelentse, hogy az orosz és déloszétia eh, annektálását például el kell, hogy fogadjuk elfoglalását szégyenletes neonáci fasiszta, gyűlé, fasiszta elemek gyűlése, és sajnos európai országok képviselője is ott, közül is ott voltak Szentpéterváron. 1900 napra kitiltották, és most újra visszatért a nácizmus a városba. Csak az orosz azok az orosz duma képviselők, akik a krím annektálása ellen eh, szavaztak, azok, az most, azok most az Egyesült Államokban menekültek, nem léphetnek be Oroszországba. Ne féljünk eh, a, a tiltástól, az úgynevezett a eh, tiltótábláktól. Nincsen olyasmi. De határvonalakat igenis meg kell vonni az alapján is, ami Oroszországban történik. Én az, a emberi jogokra nagyobb hangsúlyt fektetnék, mert nagyon rossz a helyzet, és egyre rossz, sőt, egyre rosszabb lesz. A szomszédos országokkal is foglalkoznék, amelyektől megvonja a Kreml a szabad választás jogát, és csak az euróázsiai jövőképet kínálja fel. Gabrielus nagyon várom már a további munkát és az hatékony együttműködést a végleges szöveg kialakítására. Köszönöm. Köszönöm szépen én is. Castaldo úr, nem mert visszatért, úgyhogy azt kérem akkor, hogy két percnél többet ő sem beszéljen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány kérdésem van az előadónak. Azt hiszem fontos lenne, hogyha kicsit önkritikusak is lennénk a jelentésben. Ugyan elismerem, hogy Oroszországnak jelentős felelőssége van a válságban, de vajon mi megtettünk-e mindent annak érdekében, hogy további negatív fejleményeket elkerüljünk? Az Európai Parlamentben a válságot követően az energiával kapcsolatban, és sok egyéb kérdéssel kapcsolatban vajon mindent megtettünk, és a kérdésem az, hogy valóban tényleg úgy gondolja, hogy a válságból most ellenálló képesebben jöttünk ki Európában, vagy Európa e- így erősebben jött ki, mert pontosan azt, hogy valóban azt tettük, amit tenni kellett volna, vagy lehetett volna, hogy energiába kellett volna investálni, energiahatékonyságot támogatni, és akkor valóban egyfajta ellenálló képességet tudtunk volna kialakítani az olaj ellátástól való függőséggel szemben. Aztán, ami a párbeszéd és a nyitás, valóban ezzel egyetértek, ez a diplomáciai opció ugyan nem a legjobb, de az egyetlen lehetséges megoldás. És talán ha lehet, akkor most persze azt mondanám, hogy persze föl lehet függeszteni a, a diplomáciai tárgyalásokat, hogy jelezzük. A barátság nem jelenti azt, hogy nem nincsen kritika, de mindig kell, hogy legyen választási lehetőség, nyílt párbeszéd, nem pedig a konfliktus. Köszönöm. Köszönöm szépen két percre megadom a szót Plenkov úrnak. Köszönöm szépen, kiváló volt a jelentés, én is szeretnék köszönetet mondani Lázbergis úrnak, fogunk erről még a következő hetekben tárgyalni. Értem, hogy talán az egyetlen hiányzó szempont az az, hogy mivel Oroszország kapcsolatok a címe, talán a mélyebb elemzés hiányzik, ami a gazdaság és kereskedelmi kapcsolatokat illeti, de hogyha ahogy most meghallottam, ez az INTA a hatásköre. A kollégák megjegyzései után én magam is szeretnék egy dolgot aláhúzni, ami szerintem a kulcsüzenet lehet, amit az előadó küldeni akar, ez a szolidaritás és az egység. Az EU álláspontja szolidáris és egységes EU az, az Oroszországa szemben. Szerintem ez a legfontosabb vonulata a dokumentumnak, ami teljesen más, mint az előző oroszországi jelentés, amit egy egészen más környezetben fogadtunk el. És most is az ukrán példát is látok, meg más szomszédos országokét, ahol a befagyasztott konfliktusok, ahogy ön is helyesen ö, megírezte, vagy Moszkva ö, vezényelte, vagy pedig támogatta. Nos, azzal is egyetértek, hogy mindent meg kell tegyünk azért, hogy egyfajta közvetlen vagy közvetett, vagy puha változást tudjunk elindítani Oroszországgal az orosz társadalomban, és támogassuk azokat az erőket, akik Oroszországot vissza tudnák vinni a demokratikusabb, pluralistább társadalom felé, azokat az értékeket elfogadva, amelyet mi is szeretnénk az együttműködés politikáját kialakítani a különböző területekkel, úgyhogy köz, már várom a vitát és a, a módosítókat. Köszönöm szépen én is. Jurek úr két percben. Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. Azt hiszem, hogy ez egy kiváló anyag, kiinduló anyag a további vitákhoz. Azt hiszem, hogy ez még több dicséretet érdemel, hiszen a jelentéstevőnk korább, egy Oroszország a szomszédos országból érkezett és ez egy külön érdem. Hallottuk itt, hogy az orosz hatóságok propaganda háborút indítottak Európával szemben. Az oroszok azt mondják, hogy a fasisztákkal, a nácikkal szemben folytatnak háborút, akik őket támadják Oroszország még akkor sem, amikor az ENSZ-ben határozatot, határozat tervezetet nyújt be, az, az antikommunista múltal kapcsolatos dicséretekkel ellenében. Azokat az oroszokat támogatjuk, akik az igazságot szeretnék tudni, a sztálinizmus és a kommunista évek és a kommunista rezsim áldozataival kapcsolatban. Ne felejtsünk el egy dolgot, hogyha Putin azt mondja, hogy valaki újra akarja írni a történelmet, akkor ő arra gondol, hogy ő azt szeretné, hogy ha azt dicsérnénk és magasztalnánk fel, ami a kommunizmus alatt történt, vagy Sztálin alatt történt. de nem csak a kommunizmus azonban nem csak azokról az évekről szól, amikor Magyarországot vagy Csehszlovákiát támadták meg, hanem a kommunista évek alatt, a 70-es évek alatt a terrorizmust is finanszírozták kommunista Szovjetunióból. Nem lehet újraépíteni azt a morális rendet enélkül, amely lehetővé teszi, hogy valóban e, és egyértelmű, tehát az igazságot mondjuk el az oroszokról, hogy hiszen látjuk, hogy mit akarnak. Egyesek újra akarják írni a történelmet, mások pedig e, újra akarják csinálni. Most pedig Bütikófer úr következik két percre. Köszönöm szépen, elnök úr híres amerikai elnök, Roosevelt elnök azt mondta, beszéljünk finoman, fogalmazzunk finoman, de vigyünk azért a biztonság kedvéért egy nagy botot is magunkkal. Azt gondolom, hogy ez az tervezet, rendelet, jelentés tervezet azt mutatja, hogy ennek az ellentéteség az, ha nem tudjuk, hogy nem vagyunk benne biztosak, hogy elég erős a botunk, akkor legalább szavakkal kompenzáljuk ezt. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a jó stratégia. A négyes bekezdésre szeretnék itt utalni. Ez a bekezdés egy előfeltételekhez kötött párbeszédről beszélt. beszél. Azt hiszem, hogy a párbeszéd az nem, nem alternatíva, nem a szankciók vagy az ellenlépések szankciója. Ha úgy gondoljuk, hogy a párbeszéd fontos, akkor itt előfeltételekhez kötni a párbeszédet nem fog párbeszédhez vezetni. folytassuk a béketárgyalásokat Palesztinával, mint hogyha nem lenne terrorizmus, és úgy küzdjünk a terrorizmus ellen, mint hogyha mint hogyha nem lenne párbeszéd, mondta Itzak Rabin évekkel ezelőtt. Azt gondolom, hogy ez a helyes megközelítés. Itt az szerepel, hogy a párbeszédet a akkor, tud, akkor szabad újra felvenni, hogyha biztosítva látjuk azt, hogy Krím félsziget visszakerül Ukrajnához. Ez azt jelenti az én olvasatomban, hogy a párbeszédet az elkövetkezendő évekre ettől elbúcsúzhatunk. Ez politikailag helyes? le, okos lett volna annak idején azt mondani, hogy mivel nem tudjuk, hogy Németországot mikor fogjuk, vagy egyáltalán újra fogjuk egyesíteni, nem beszélünk a másik féllel. Szerintem ez a megközelítés nem elfogadható. Köszönöm szépen. Valtrasz asszony következik. Elnézést, neki előbb kellett volna szót adnom. Két perc. Semmi probléma, elnök úr. Ha megengedik, flamandul beszélnék, ez egyszerűbb számomra. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Nagyon sok minden hangzott el a megjegyzések alapján, de tulajdonképpen látszik, hogy óriási probléma az Európai Uniónak, és sokkal érdemesebb lenne több időt hagyni erre, hogy beszéljünk erről szinte. Mindenki tudja, hogy hogy nagyon fontos lenne a hosszabb gondolatcsere. Eh, Hollandiában azt olvastam, hogy eh, nagyon kemény szóval eh, tárgyalunk az oroszokkal. Úgy gondolom azonban, hogy néhány dolgot mégis érdemes lenne most az előzőek az, által elmond, az előzőekben elhangzottak alapján megerősíteni. A párbeszéd nagyon fontos. Oroszország Európa határán van, szomszéd, és szeretnénk, hogyha a szomszéd szomszéd maradna. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy hogy azt is megnéznénk, hogy milyen a jövő hogy látjuk, mi a jövőt. Ha az elmúlt hónapban a biztos Strasburgi beszélgét me, újra az emlékezetünkbe idejünk, akkor, akkor láthatjuk azt, hogy egy pillanatnyilag egy olyan fiatal orosz generáció nőtt fel, akinek negatív a képe Európáról, és ez a, ez a generáció lesz a jövő vezetője. Úgyhogy nagyon végig kell gondolni azt, hogy milyen fajta, hogyan fogunk az ellenünk indított orosz propaganda ellenében hatni. Tehát a kapcsolatoknál nagyon fontos lenne, és ezért tartanám fontosnak azt, hogyha a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokon kívül ezt is megnéznénk, és megnéznénk, hogy a bolykot milyen költséget jelent Európának. Köszönöm szépen. Thank you. I would say you know this. Köszönöm szépen. E, egyesek jobban szomszédnak érzik magukat e, Oroszországgal, mint mások. Én azt mondanám, hogy nem mi eh, indok, nem mi indoktrináljuk a fiatal orosz generációt, ők teszik ezt szerintem, de ezt fogadjuk, eh, fogalmazzuk ezt eh, világosan meg. Kárpöd úr következik. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy további problémák merülnek fel a társulási országokkal kapcsolatban. Putin nem valami kedves személy, ezt megfogalmazhatjuk. Nem szabad, hogy lehetőséget nyújtsunk arra, hogy Putyin megvesse a lábát, és meg kell mutatnunk az erőnket. Mindig az ő pálya felére játszunk, és ez egy tragikus folyamat. Az askenázi és roma hátteremmel én elmondhatom, hogy a politikai pártomban aktív vagyok, 19 éve. Azért kezdtem aktív lenni, mert láttam, hogy a föderalizmus egyre inkább terjed Európában, és a szuverén igazgatás elveszik. Jelenleg a jobb oldal kihasználja ezt az Európai Unióban az megint csak az én részemről azt mondhatom, hogy az ő felükre játszunk azzal, hogy megengedjük ezt. És természetesen ezek a negatív attitűdök popularizmusba fordulnak. Aztán minden egyes európai tagállamban nagyon nagy kérdés, és nekünk is foglalkozni kellene a költségekkel. Juncker úr is mondta például, hogy ideje lenne egy hadsereget felállítani az EU részéről. Szerintem ez az egyetlen megoldás. Amennyire ti azt akarjátok megutatni, hogy erősek vagyunk, jó, rendben, de azért párbeszédet is kell folytatnunk. Ezen kívül az ISIS-t illetően. Sajnálatos módon 41-ben Stalinnal szembe kellett állnunk, most pedig szembe kell néznünk az, hogy a közel-kelettel milyen kapcsolatokat épít ki Putyin, és milyen fenyegetettségi hátteret hoz magával a mérsékelt civilizáció számára a fasizmus fellángolása óta. Köszönöm. Inkább az EU-nak hajtok fejet, mint bármilyen más hatalomnak. Borgézió úr, két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Hallgattam ezeket a történelmi referenciákat nagy érdeklődéssel. Nagyon sok kolléga úgy érzi, hogy muszáj ezekre rámutatnia. Szerintem egyfajta dokrina kezd itt kialakulni a teremben. Én személy szerint azt gondolom, hogy nagyon sokan a történelem során szembesültek azzal, hogy hogyan ö, szabaduljanak meg a szovjet uralom alól. Emlékszem, akkor én diák voltam, és én is tüntetéseken vettem részt, és különböző brossúrákat osztogattam, és mindig a kulcsavunk az a szabadság volt. Ma látom, hogy mindenki úgy tűnik, hogy hajlandó együttesen felvenni a harcot Európa ellensége Putyin és Oroszország ellen. Ez a jelentés gyakorlatilag egy lista. Nem feltétlenül csak az álláspontunkat ismerteti, és nem domborítja ki eléggé, hogy mi békés megoldást szeretnénk találni. A békének azonban a párbeszéd a kulcsa. Úgyhogy véleményem szerint ki kell dobnunk ezt a dokumentumot, mert teljesen rossz a megközelítés. Igen, nagyon ütős álláspontra van szükségünk, csak hogy az állampolgáraink érdekeit figyelembe véve. Amikor Európát fenyegette a szovjet uralom, akkor a szabadságért harcoltunk. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Én és tudtam, hogy a szabadságért folyt a harc akkor. Úgyhogy Lanzberskis úr, meg is adom önnek a szót, hogy lezárja. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm kollégák. Folytathatjuk a vitát, és talán bele is szűrődik a dokumentumban néhány dolog, amikor a végleges formáját felölti, de egy dolgot szeretnék kiemelni. Sokan említették, az együttműködés hiánya vagy szükségessége. Néhányan már említették, hogy folytatni kell a párbeszédet. Beszélni, beszélni, beszélni. Szerintem ez nem olyan nehéz. Tudjuk, hogy hogy kell, minnyája, de a probléma a másik oldalon van. ha valaki fölteszi a kérdést, hogy miért nem folytatjuk a párbeszédet, nem azért, mert mi befogjuk a szánkat és csöndben maradunk, hogy lehet párbeszédet folytatni a ö, repülő lelövése után, vagy hogy lehet az ukrajnai elfoglalások után párbeszédet folytatni mit mondanának akkor, hogyha egy önökhöz közele eső várost foglalnának el. Tehát a párbeszédnek kell, hogy legyenek alapfeltételei, és nem találom mulatságosnak azt, amikor azt javasolják, hogy tárgyaljunk, tök mindegy, hogy mi folyik közben körülöttünk. Szerintem ez nem mehet így. A Kreml fizeti a zsoldosokat, akik embereket ölnek. Ezt így nem lehet lefolytatni. Úgyhogy van egy rövid közleményem. Ha Putyin úr folytatja az Ukrajna elleni agresszíváját, akkor bármilyen erőkkel megpróbálja elfoglalni Mariupolit, akkor további szankciókat alkalmazunk. Nagyon nehéz most közös álláspontot találni, amely a jövőre megoldásokat talál. Ezért az első javaslatom az lenne, hogy gondoljunk bele, hogy mit tört Tént, hogy a 19 év alatt, miközben Oroszországgal kapcsolatokat építettünk, mi történt? Hol lépték át a határokat átvitt értelemben? És nagyon hosszú listát fogunk kapni. Elnök, köszönöm szépen! Hagy emlékeztessek mindenkit, hogy a módosítók határideje március harmincadika és be kell, hogy jelentsem, hogy ez az utolsó-utolsó határidő. Most pedig köszönetet szeretnék mondani, és Plenkovics úr kérem vegye át az elnöki széket. Thank you very much, Vice President Pascu. Köszönöm szépen, elnök úr, Pascu úr, most pedig folytatjuk a hetes napi rendi ponttal. Energi, Európai Energiabiztonsági Stratégia. Először megvitatás, majd módosítások elfogadása. A bizottságtól és a tanácstól kapott nyilatkozat alapján az Európai Energia stratégiával kapcsolatban az ITRE szakbizottság áprilisban szavaz. 52 módosító javaslatot nyújtottak be. Azt hiszem, hogy a kollégák, akik ezt megfogalmazták, és az árnyék jelentéstevők is kiváló kompromisszumokat dolgoztak ki. Nagyon fontos, hogy a külső energiabiztonság kérdését megvitassuk ebben a szakbizottságban, hiszen ez az Európai Unió külkapcsolatainak elidegedett elidegeníthetetlen része. Az energiaforrásokat egyre inkább használják külpolitikai e, célokra, e, amely, mint például az elmúlt időszakban az átmeneti gázszállítási leállítások is mutatják, az, energia, az Európai Unió tehát ki van téve ezeknek a sokkoknak, e, ez a mindennapi életünket érinti, megadom a szót a jelentéstövőnknek, Árne Lietznek a szocialista frakcióból, és ő fog beszámolni erről a témáról. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a helyzet, hogy fél hatkor lesz a következő együttes ülés a Kulturális Szakbizottsággal, úgyhogy rövidre fognám. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani az együttműködésért, az árnyék jelentéstevők nagyon jó munkát végeztek, 52 módosító javaslat született az eredeti tervezettel kapcsolatban, a legtöbbet sikerült kompromisszum, kompromisszumos javaslatba belefoglalni. A legfontosabb az az volt, hogy ez a vita ebben a nemzetközi eh, fejleményeket megfelelően figyelembe vegyük. Az Oroszországgal kapcsolatos vita és megmutatta, hogy mennyire fontos az Európai Energia Unió kérdése, és ez az anyag a mi véleményünk az európai energiaellátás biztonságával kapcsolatban, eh, ami pedig a tartalmi kérdéseket illeti, most nem fogok ezekre kitérni, mert nincs túl sok időnk, Hogyha valakinek kérdése van, vagy az árnyék jelentéstevők szeretnének hozzászólni, szívesen meghallgatom, de én részemről ennyiben hagynám. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Lietz úrnak. Árnyék jelentéstevők szeretnének-e hozzászólni? Nem kívánnak hozzászólni, akkor azt javaslom, hogy térjünk rá a szavazásra. Akkor első kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadó. Akkor ezzel rátérünk a hatos, nap, ö, hatos módosításra mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor ezzel következik a 22-es mellette ellene tartózkodás, elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Akkor rátérünk a 35-ös módosításra mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, hogyha megengedik, mert nagyon szorosnak tűnik az eredmény. Akkor szavazunk a 35-ös módosításról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22-en mellene, mellette, 28-en ellene, elutasítva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor rátérünk az ötös kompromisszumra mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor az egyes módosítások következnek, 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 51 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Záró szavazás a véleménytervezetről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 39-en mellette, 9-en ellene, 3 tartózkodás. Köszönöm szépen Litz úrnak a munkáját, elfogadtuk a véleményt. Egy rövid szünet, 5 óra 30-ig, és akkor folytatjuk a Kulturális Szakbizottsággal az együttesüléssel.